Visszabizottság kinevezésre kérelmet. Ezt az ülés jegyzőkönyvben rögzítjük, ha nincs ellenvetés a jegyzőkönyv elfogadásáig, akkor ezt a kinevezést jóvá hagyjuk, és hivatalosnak tekintjük. Köszönöm, megyünk tovább a következő.